Kollégák, Pálinkás jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a rendkívüli ülésen, kora jó órán. Dombrovszki szalelnök urat szeretném én is itt a körünkben üdvözölni. Köszönjük, hogy ezen a korai órán elérhetővé tette magát az úgynevezett struktúrált párbeszéd keretében, ami a az Európai Bizottság alelnökeként a pénzügyi stabilitásért, tőkepiacokért felelősként vesz részt. Először is talán a napi rend tervezet elfogadásával kezdeném, úgy látom senkinek nincs ellenvetése, köszönjük. Akkor lépjünk tovább, kezdjük is az érdemi párbeszédet. A pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi stabilitás és a tőkepiaci unió témájával foglalkozunk, ahogy önök is tudják, Dombrovskis alelnök úr december 10-én Moszkovici biztos úrral együtt fog e, részt venni és beszámolni a költségvetési tervekről, illetve az európai szemeszter témájáról. Egy új jogalap a koordinátorok döntése alapján a, a Tupac rendelet 7-es cikkének egyes pontja alapján lesz egy külön lehetőségünk, hogy ezekről a témákról beszéljünk. Éppen ezért ma még egyszer kérem, hogy az említett témákra, a pénzügyi szolgáltatásokra, a pénzügyi stabilitásra és a tőkepiaci unióra koncentráljunk. Elsősorban a pénzügyi szolgáltatásokra, ahol egyébként nagyon jó munkát végzünk, és nagyon intenzív munkát annak érdekében, hogy azt a jó néhány Európai Bizottsági Javaslatot véglegesítsük, amelyeket remélhetőleg még elfogadunk. Egyébként az elmúlt hónapokban, években is jó néhányat elfogadtunk. Az Európai Bizottság tegnap két közleményt adott ki, felmérve a legfrissebb fejleményeket kockázatcsökkentés banki ágazatban, illetve egy stabilizálódó európai pénzügyi rendszer MPL ügyében egyébként tegnap került sorra egy árnyék előadói ülésre, 6-án fogunk szavazni, tehát gyorsított eljárásban tárgyaljuk ezt a témát, ahogy ezt az önök közleménye is kimondja teg, kimondta tegnap, az adatok igencsak ígéretesek, ugyanakkor a szabályozási keretet tovább kell javítani a prudenciális felügyelet, illetve backstop témájában. A cégünk, célunk alapvetően az, hogy mindkét jogalkotási szöveget elfogadjuk eh, a mandátum vége előtt. Az, hogy a rendeletet gyorsított eljárásra tárgyaljuk, az nem jelenti azt, hogy a ke, az irányelvet nem akarjuk lezárni, sőt, alapvetően eh, nem akarjuk őket párhuzamosan, de egymás után gyorsan eh, rendezni akarjuk mind a kettőt jelentős politikai megállapodást sikerült a banki csomag kapcsán elérni. Ehhez mindenképpen szeretnék gratulálni a két előadónak. Ez óriási munka volt, soha nem látott módon gyorsítottuk fel az Európai Tanács döntését remélhetőleg meg gyorsítottuk, és reméljük, hogy ez a soha nem látott gyorsaság, illetve hatalmivel a kockázatcsökkentési eszközökről tárgyaltunk, ez meggyorsítja az egész folyamatot, most pedig megadom a szót Dombrovszki szalelnök úrnak, parancsoljon önél a szó. Köszönöm szépen, Roberto, tisztelt képviselők! Először is köszönöm a meghívást, a jelenlegi globális gazdasági környezetben a monetáris unióra nagy szükség van annak érdekében, hogy a sokatásokat valahogy feldolgozzuk, illetve hogy nemzetközi szerepünket erősítsük. Az uniós pénzügyi piacok további integrációjára van szükség, a sok hatások feldolgozásának a képességét mindenképpen hm, javítani kell. Jó néhány jogszabály tervezet területén a munka felgyorsult, ahogy azt az elnök úr is az imént említette. Az európai választások elképesztő sebességgel közelednek, ezért az elkövetkezendő hetek, hónapok kulcsfontosságúak lesznek. Tegnap az Európai Bizottság a Bankunió és a Pénzpiaci Unió témájában is két közleményét fogadott el a jelentést, emellett majd a fintekről is szólok pár szót. A bankunió kapcsán a tegnapi jelentés a kockázatcsökkentés kapcsán egyértelmű eredményeket mutatott, ugyanakkor vannak még gyengeségek ezen a tavaszi jogalkotási csomagon még javítani kell, hogy a nem teljesítő hitelek ügyében valamit tegyünk. A prudenciális óvintézkedések kapcsán, backstopok kapcsán remélhetőleg az év végéig a első jogalkotók megállapodnak, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az MPL illetve a gyorsított eljárás terén is megállapodásra van szükség ahhoz, hogy az MPL csomag kapcsán megállapodjunk az irányelv segíthet abban, hogy a szabályozó és a piaci környezet valóban segítse a céljaink elérését. 2016-os úgynevezett banki csomag kapcsán a háromoldalú tárgyalások keretében nagyon jó eredményeket értünk el a közelmúltban. Fontos reformok lesznek ezek, amelyek a nemzeti, nemzetközi vállalásainkat teljesítését is lehetővé teszik. A bankunió kiteljesítése roppant fontos, késésben vagyunk, ezért azt szeretnénk, hogyha az egységes szanálási mechanizmus, egységes szanálási alap terén a backstopok ügyében megállapodnunk, illetve a betét garancia rendszert is jó lenne mindenképpen egyszer és mindenkorra lezárni. Az Európai Parlamentben a politikai frakciók együttműködésre van szükség ahhoz, hogy az EDIS létrejöjjön. Lássuk most a tőkepiaci uniót, ahol az alapvető építő kockákat még a parlamenti ciklus lezárulta előtt le kell fektetnünk. Többek között segítene, e, segíteni ez a produktív beruházásokat Európában, illetve a kisebb cégek finanszírozásának diversifikációját is lehetővé tenni. 13 jogalkotási javaslatot nyújtottunk be a tőkepiaci unió kiteljesítésére, ebből még 10 a társjogalkotók asztalán fekszik. Tudom, hogy keményen dolgoznak azon, hogy több dossziéban elérjenek közelfogható eredményeket, de az elkövetkezendő hetekre vonatkozóan számítok önökre, a kompromisszumkészségükre. Ez elengedhetetlen a sikerhez az európai cégek és gazdaság és befektetők ezt várják tőlük. Például a pán-európai nyugdíjtermékek kapcsán az európai polgárok számára ez nagyon fontos teljesítmény lenne. Komoly eredményeket értünk el, de még nem zárult le a munka. Fontos, hogy a pán-európai jellege természetesen megvalósuljon ezeknek a termékeknek. Az Európai Unióban a cégek finanszírozása tekintetében, illetve a cégek bejegyzése tekintetében, a cégalapítás tekintetében főként a kkv területén fontos egyszerűsíteni az eljárásokat, enélkül nem növekedhet a piac. Az Európai Parlament konstruktív volt, remélhetőleg decemberben lezárul a vita ez ügyben. További példákat is hadd hozzak. A fedezett kötvények kapcsán a hatékonyabban tudjuk a reálgazdásokba, illetve a az ingatlan piacra csatornázni. Remélhetőleg a három oldalú tárgyalások ebben a témában is minél hamarabb elindulnak. Ahogy az elhangzott már korábban, a Brexit a tőkepiaci unió kiépítését még sürgősebbé teszi, hiszen egyelőre London nélkül az európai piacokon a finanszírozás nem megvalósítható. A három oldalú tárgyalások elkezdődnek majd a Reméljük, hogy az európai felügyeleti hatóságokról is még a mandátum vége előtt megállapodunk. Két fontos szerepe is van ennek, az egyik eszis szerepének megerősítése, a másik pedig az európai pénzmosás elleni keret megvalósítása, képítése. Úgy érzem, hogy fontos a tervezett időn belül megvalósítani ezt. Ami a fenntartható finanszírozást illeti, a párizsi megállapodást kell végrehajtani, és a fenntartható finanszírozásra vonatkozó javaslataink azt célozzák, hogy a gazdaság dekarbonizációja megvalósuljon. Különösen fontos a fenntartható finanszírozás taxonómiája, hiszen így a befektetők világosabban láthatják, hogy mi az úgynevezett zöld beruházás, és mi az, ami nem környezetbarát. Emellett a befektetési menedzserek munkáját is világosabbá könnyebbé tenni, Eddig is komoly eredményeket értek el az Európai Parlamentben. Arra szólítjuk fel a tanácsot és a parlamentet, hogy remélhetőleg a parlamenti ciklus vége előtt elfogadják ezt a dossziét. A fintek és a kivizetések témájában az ISIS kapcsán sok fontos téma is felmerült a nemzetközi szinten végzett munkával párhuzamosan az Európai Bizottság fogja azt vizsgálni, hogy európai szinten szabályozó lépésekre szükség van-e, annak érdekében, hogyha az európai polgárok az unió szerte olcsóbb fizetési lehetőségekhez jussanak, például a határon átnyúló kifizetésekre vagy átutalásokra vonatkozó rendeletet is remélhetőleg elfogadjuk, amelynek a célja az, hogy minden országban olcsóbbá váljanak ezek. Az ECON november 5-én szavazott ebben a témában, és reméljük, hogy a tárgyaló felek építőjeleg állnak ez a kérdéshez, kompromisszumra juthatnak majd ebben a témában az euró lassan minden uniós tagállam fizetőeszközévé válik majd, ezért nemzetközi szerepét erősítenünk kell. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a euróban történő kifizetések és átutalások olyan téma, amire koncentrálni kell elsősorban ebben a dossziében. Zárásképpen tehát mindezek a kezdeményezések egy integráltabb és prudenciálisan jobb felügyelettel rendelkező piacok létrehozását teszi lehetővé, ami a gazdaság egészét, az európai cégek érdekeit is szolgálja. Köszönöm szépen a támogatásukat ezen fontos dossziék területén, ennyit szerettem volna elmondani. Reméljük az elkövetkezendő hetekben is folyik majd tovább a kiváló munka. Thank you very much to President Dombrovskis, also... Köszönöm szépen Dombrovskis eh, úr, illetve szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, azért, mert folyamatosan segítőkészen támogatnak bennünket az intézményi mandátumoknak megfelelően, és megpróbálják a tanács és a parlament közötti megállapodást elősegítené. Természetesen hallottuk azon kérését, hogy legyünk kompromisszumkészek annak érdekében, hogy a különböző dossziékat véglegesíthessük. Természetesen hangsúlyoznom kell, hogy ezen kérdések tekintetében a tanácstól is kompromisszumkészséget várunk. Itt a PEPS jelentéstevője, e, erről a témáról beszéltünk tegnap, illetve a Refitről, és látjuk, hogy a tanács bizony vonakodik attól, hogy mozduljon, és ahogyan a, ahogyan nagyon jól tudjuk, a tánchoz két ember kell, úgyhogy valóban mi készen állunk arra, hogy tető alá hozzuk ezeket a dossziékat, de a tanácsnak is fel kell fognia, hogy két társjogalkotó van, és nekik is lépniük kell, ahogy mi is lépünk, tehát meg kell próbálni erre a pragmatikus útra lépni. Mindemellett először hallgassuk meg Markus Ferbert azért. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt bizottsági alelnök úr, németül fogok beszélni. Két pontot szeretnék megemlíteni. az egyik a e, Brexit Contingency Plan. Az elmúlt hétben rétrejött a megalapodás az EU és az Egyesült Királyság között. Kíváncsian várjuk, mit történik majd az alsóházban, a Londonban. A kemény Brexit lehetősége nő a kérdés az az, hogy hogyan készülünk fel egy ilyenfajta forgatókönyvre, mit tesznek önök, melyek azok a dossziék, amelyek a Brexit kapcsán relevánsak, ezt ön is elmondta, a központi szerződő felek, a központi szerződő felek szanálása, ezek nagyon fontos kérdések, hogy ezek kapcsán még a Brexit előtt megalapodjunk. Van még egy téma, amiről beszélni kellene, illetve kettő van ilyen. Itt van a delegált jogi aktusok átdolgozása, konzultációnak kell megtörténnie. Itt korábban már számos ösztönzést küldtünk önöknek, volt egy pont, amely számomra fontos, ez pedig a hosszú távú saját tőke befektetések ösztönzése, ezt bevették a saját terveikbe, de van egyfajta ringfencing itt, és így ennek már nem lesz semmilyen fajta jelentősége. A kérdésem ezért az az, hogy átdolgozzák-e még ezt, mielőtt még a jogi, delegált jogi aktusok átdolgozását elfogadják. Please. Uh, okay. uh, thank you for those, uh... Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Először is a Brexit vésztervek. Ezek valójában, ezeket már komolyan vesszük november 13-án közreadtuk ezt a Brexit tervünket, amely információkkal szolgál a jelenlegi készületekről, illetve eh, a vész forgatóimat is felvázoltuk, ha nem lenne esetlegesen egy Brexit egy eh, megállapodás. A pénzügyi rendszer ez veszélyt jelenthet, más intézményektől is kértünk elemzést, van a saját elemzésünk is, és van egy technikai jellegű munkacsoportunk is az Európai Központi Bank és a Bank of England között. ön is említette, az egyik kérdés, amely megjelent, úgy, mint veszély, ez a clearing kérdése és ebben az összefüggésben egyetemben kiemeltük azt, hogy ebben az esetben átmeneti ekvivalens meghatározást fogunk alkalmazni annak érdekében, hogy ezt az úgynevezett cliffage hatást kikerüljük. Voltak más pontok is, amelyekről beszéltünk. A biztosítások kérdése. ahol mi nem látunk szisztematikus jellegű kockázatot a stabilitásra nézve a pénzügyi szempontból, és ezek a, ezekkel a kérdésekkel a piaci szereplők is meg tudnak birkózni. Persze nyomon követjük a helyzetet, szorosan itt működünk más érintett intézményekkel, és készen állunk arra, hogy fellépjünk, amennyiben a megállapodás nélküli Brexit jönne mégiscsak létre. A Solvency 2 intenzíve vitáztunk erről, és természetesen az egyik elem az az, hogy mennyire lehet megváltoztatni egy delegált jogi aktust, anélkül, hogy megváltoztatnák egy egyes szintű szabályozást. A delegált aktusok nem térhetnek el attól, amiről rendelkeztek a jogalkotók. Így egyértelmű az, hogy a mozgásterünk itt eléggé korlátozott. Ugyanakkor figyelembe vettünk néhány aggályt, amit az Econ szakbizottság vetett fel, nem csak mostanában, hanem már az elmúlt években. Így foglalkoztunk a módszertan kérdésével, az Európa esetében, amikor megváltoztatjuk a, a kockázatmentes rátákat, személyre szabott megoldást alkalmazunk a ö, hosszú távú kockázati befektetések esetében, A később meghatározzuk a kockázati rátát a befektetések esetében. Ami a kockázati tőkébe történő befektetést illeti, itt szeretnénk a pénzügyi intézeteknek megfelelő ösztönzést eh, adni, és meg szeretnénk tartani a, a kötvénytulajdonosok eh, hosszú távú védelmét is. Kérték azt is, hogy 22%-ra eh, csökkentsük az equity esetében a sok tényezőt, de ez csak akkor lehet az akkor lehet jogos, hogyha bizonyos fajta stressz időszak tapasztaltok. Az új hosszú távú equity kategória esetében lesz egy almodell, amit csak a nyugdíj üzletekben lehet alkalmazni. de szeretnénk ezt majd kiterjeszteni más üzletágakra is. De meg kell tartani azt a prudencia szintet, amit a szolvencia 2 előír, és 2020-ban vissza kell térnünk a Solvency 2 áttekintésére. Of course, uh, we reminded... Uh, Köszönöm szépen. Természetesen Tudjuk, hogy a szerződés delegált aktus tesz lehetővé, így a jogszabályok módosítására lehetőség van, és ennek a kitételnek megfelelt a levelünk. Megvizsgáljuk majd a kapott választ, de az első olvasat az sajnos nem nagyon pozitív. A szerződés lehetővé teszi, hogy a delegált aktust visszautasítsa a parlament. Tessék, Pervas, tiéd a szó. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr! Beszélt a Brexitről, erre szeretnék visszatérni két aspektus tekintetében először is, ami a beruházási alapokat illeti. Szkepticizmusról tett tanúbizonságot az itt megszülető jogszabályok kapcsán. A mifit mifér eh, keretében eh, bizonyos eh, kötelezettséget írtunk elő, kívánalmakat fogalmaztunk meg, és itt szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan alakul ez a tárgyalások során, sikerül-e ezt a jogszabályt valóban megvalósítani. Tudván, az, hogy esetleg kiürül ez a MIFID MIFIR jogszabály, elveszti tartalmát, másik oldalról pedig a belső piac számára egy destruktív dömping kockázatát is felveti. A második kérdésem a Brexit-tel kapcsolatban a svájci tőzsde kérdése. Itt ugye egy külön kontextusról van szó, egy, és a jelenlegi évre vonatkozóan egyenlőséget, paritást írtunk elő. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban hogyan alakul a közvita, a politikai gondolkodás. Aztán a plenárison a kripto, a kriptovaluta kapcsán meghúzták a vészharangot a képviselők. Nem szeretnénk itt egy vadnyugatot kialakítani. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezt a kockázatot elkerüljük? Sajnáljuk azt, hogy a PRIPS alkalmazási feltételei kapcsán nem lépett kellő időben, és itt a lobby tevékenység előtt hajtott fejet. Ezért ez a jogszabály sajnos késlekedett, már ami a kettes szintű delegált aktusok elfogadását illeti, és most pedig a fogyasztók védelmével kapcsolatban vet fel aggályokat. Uh, okay. uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Bizony elég sok kérdést kaptam, úgyhogy először is a, a beruházási cégek felülvizsgálatával vagy áttekintésével kezdeném. Ebben a kérdésben támogatjuk az Ekon szakbizottság, örülünk a Dekon szakbizottság támogatásának. Célunk az, hogy a beruházási cégek megfelelően tudják fedezni a kockázatot, illetve célunk az, hogy egyszerűsítsük a megfelelésre vonatkozó szabályokat, és fellendítsük a versenyt. Egyetértünk abban, hogy bankhoz hasonló tevékenységet végeznek ezek a cégek, és így a bankokhoz hasonló kockázattal kell szembenézni, mint hitelintézmény, és ezért szabályozni kell a működésüket, illetve ellenőrizni kell azt. Az Econ azt javasolta, hogy a hasonló cégek a CRSZRD keretében maradjanak, és ez hasznos lehet a következő trialógusok során. Segíthet abban, hogy meggyőzzünk, meggyőzzük a tagállamokat arról, hogy erre szükség van. Ami pedig az ekvivanciára vonatkozó rendelkezéseket életi a MIFIR kapcsán, ahogyan ön is tudja, azt gondoljuk, hogy az ECON javaslatai kicsit túlságosan messze menőek, valami kiigazításra esetleg szükség lehet, úgyhogy nyitottan állunk az eszmecsere a tárgyalás előtt, és célunk az, hogy a trialógus során valamilyen konstruktív formában megoldást találjunk, kompromisszumra jussunk. Nagyon fontos, hogy Európa ne hagyatkozzon harmadik országokra a beruházási szolgáltatások tekintetében. Ami pedig a svájci ekvivalenciát illeti, ebben a kérdésben egy átmeneti ekvivalenciát javasoltunk, egy évre szól ez, tehát ez a tőzsde ekvivalenciájára vonatkozik a MEFIR keretében, és ez az év lassan lepereg, lejár, Ahogyan elmondtam, a megközelítésünkkel tulajdonképpen a tanács következtetéseit követjük. Ezt kétszer is megfogalmazták, és ez kimondja, hogy az ágazati megközelítés további kialakításának további lépései az alkotmányos keret kereten belül kell, hogy megtörténjen, úgyhogy itt egy közös intézményi keretre van szükség, és a kérdés, hogy, hogy ezt hogyan fogjuk megvalósítani, hogyan használjuk. Mikrofon nélküli kérdés, válasz. Attól függ, hogy sikerül-e az ekvivalencia keretben előrelépést elérni, hogyha nem, akkor a jelenlegi ekvivalencia egész egyszerűen lejár. kriptovaluta, Preps, nagyon sok kérdés hangzott el, de csak egy óránk van, úgyhogy mondja az elnök. Akkor távirat és stílusban, ami a kriptoeszközöket illeti. Arra számítunk, hogy az SSZ lezárja a szabályozási keretek föltárását a következő hónapban, és ez alapján értékelést végzünk, megnézzük, hogy mit kell tenni Európai Uniós szinten. Úgyhogy először eh, meg kell kapnunk az SSZ szabályozási mappingét, és utána tudunk lépni. Ami a PREPS és a USIT kérdéseit illeti, kiskereskedelmi termékekkel való kompatibilitás a, célunk, a célunk. A usit ra vonatkozóan vannak kivételek, azonban ez rövid határidős Elnök, köszönöm szépen. Kilenckor plenárisra kell mennem a Brexit vitára, úgyhogy kérem, hogy fogjuk rövidre a hozzászólásokat. Most pedig Sophie Intveldnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, valóban rövid leszek, mert amennyiben ez lehetséges Talán Biztos úr, üdvözlöm. Az elnök úr utalt arra, hogy a tanács óckodik attól, hogy kompromisszumok Európában engedjen több területen, én ennél tovább is mennék, egyre inkább úgy tűnik számomra, hogy a tanács társjogalkotóként diszfunkcionálissá válik, a, utalta az EMU-ra, a fintekre, folynak a három oldalú tárgyalások PEP ügyben, és az az érzésem, hogy nem csak ezen a területen, hanem úgy általánosságban egyre égetőbbé válik ez a probléma, és igazából már a belső piacot is fenyegeti azt a belső piacot, amelyet kiépíteni készülünk. Újabb és újabb szabályok készülnek. Nagyon nehéz nem csak megállapodni a tanácssal, hanem miután elfogadásra került egy jogszabály, ezt még tagállami szinten ugye alkalmazni is kellene. Nagy különbséget látunk a tagállami felügyeletek uniós jogalkalmazása terén, ami szintén alása a belső piacot, és általában veszélyezteti a helyzetünket világszerte. Például az internet platformok kapcsán úgy tűnik, hogy a részesedésünk, és a fintech szempontjából ez is fontos, összességében csak 12%-át adja Európának, illetve értékterén csak 2%-ot. Az, hogy a tagállamok, az, hogy a tanács egyre kevésbé hajlandó kiépíteni a belső piacot jogszabályok által, veszélyezteti a világpiacon elfoglalt helyzetünket. Ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy az Európai Bizottság mennyire határozottan mutat rá erre a problémára, a tanácsban, illetve a szabályozói és fiskális problémákat. Elnézést, Szofi, de ha mindenki ilyen hosszan teszi fel a kérdését, akkor nem marad időnk. Tedd fel a kérdésed. Ez volt a kérdésem. Mit tesz a, a bizottság ezügyben? ügyben? Well, uh, on, uh, uh, on uh, this maybe let's come to the aspect of application of uh, EU. Talán kezdjük az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban. Ez az egyik oka annak, hogy az európai felügyeleti hatóságok szabályainak újragondolását javasoltuk. Pontosan azért, hogy a nemzeti hatóságok, felügyeleti hatóságok, illetve illetékes ö, szervek egyformában következetesebben alkalmazzák az uniós jogszabályokat különböző területeken, azt látjuk, hogy teljesen tagállami szinten, vagy tagállami kézben maradt a jogszabályok, az, hogy a jogszabályoknak érvényt szerezzünk, így persze nehéz. A tanácssal szorosan együttműködünk, és felszólítjuk a tanácsot arra, hogy a megfelelő kompromisszumokat kössék meg, annak érdekében, hogy végre előrelépést érünk el még a parlamenti ciklus, illetve a lejárta előtt, hát a társ jogalkatók döntenek, mi persze az Európai Bizottság részéről segíthetjük a kompromisszumok megsületését, de alapvetően nem mi döntünk. Köszönjük. President. Molly Scott Cato. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is üdvözölném azt a kiváló munkát, amit fenntartható finanszírozás terén végeznek. A parlamentben is keményen dolgozunk a hozzánk érkezett három jogszabály tervezeten. Fontos a taxonómia, hogy egyértelműen meghatározzuk, hogy mi az, ami valóban fenntarthatónak számít, környezetbarátnak. Nagyon fontos, hogy egyforma fogalmakat használjunk. Ez jó kiinduló pont, de a kizárt ágazatokról egyébként nem beszélünk. Például a légiközlekedés vagy a foszilis tüzelőanyagok terén is elképzelhető egy úgynevezett zöld befektetés, szerintem ez teljesen öngól lenne. Ezért tehát a kérdésem az, hogy a végső jogszabálynak nem csak az a feladata, hogy definiálja, hogy mi a fenntartható, azt is, hogy mi az, ami nem fenntartható. Az úgynevezett stranded assets eh, kapcsán nem kellene felgyorsítani az át, mm, környezetbarát átállást, a fenntarthatóságra való átállást annak érdekében, hogy progresszíven definiáljuk a stranded assets fogalmát, és ezeket egyre inkább kieltávolítsuk a gazdaságból. Uh, okay, that's uh, basically uh, the question on so-called uh, Brown taxonomy. Az úgynevezett barna taxonómia szembe megy ugye a zölddel. Proposal on uh, taxonomy, whether it's... Uh, Mit is értünk ezen a taxonómián? Alapvetően színétől függetlenül legyen zöld vagy legyen barna, itt alapvetően a fogalmakról kell megállapodnunk. Először is pont azért annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, először a zöld taxonómiával kezdtük, meghatározzuk, hogy mik a környezetbarát éghajlatváltozás elleni harc szempontjából zöldnek számító befektetések, beruházások, ö, ruházások, Jelenleg úgy érezzük, hogy ez így talán egy egyszerűbb kezdet. Arról beszélhetünk, hogy a jövőben egy úgynevezett barna taxonómia kialakítása hogyan kezdődjön, de ebbe egyelőre nem akartunk belevágni, mert úgy éreztük, hogy a tanácson Eh, jelenleg nehezen menne át. A, még a jelenlegi javaslatokkal is eh, meggyűlik a bajunk a tanácsban, úgyhogy úgy éreztük, hogy ezzel túl nagy fába vágnánk a fejszénket. Hogy az öt percet kihasználjuk, lehet egy pót kérdésem? Igen, köszönöm. Teljesen értem, amit a tanácsról mond, és hogy valóban fontos, hogy megállapodás szülessen, de az, amiatt aggódom, hogy előfordulhat az a helyzet, hogy eh, a zöld kötvények közé keverednek a fosszilis befektetések, hogyha nem vigyázunk, pedig hát pont az lenne a célunk, hogy a környezetbarát befektetésekbe folyjon a pénz, a benchmarkok, kötvények csak hitelesek kell, hogy legyenek, hogy a greenwashing, a zöldre mosás, vagy környezetbarátát tétel ne fordulhasson elő, hiszen ez alásna az egész fenntartható finanszírozási gondolatot vagy kezdeményezést válasz. Igen, ezt mindenképpen megfontoljuk majd. Fontos, hogy az zöld taxonómia ne menjen szembe a célokkal. Ezt köszönjük ezt a megjegyzését, azt hiszem ugyanaz a célunk, amit mondott, azt megfontoljuk. Köszönöm, Dimitris Papadimulis következik. Övre. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Néhány óra múlva az Európai Parlament a plenárison egy állásralást fog elfogadni, amely az adókerülés botrányához kötődik. Arról van szó, hogy automatikus információcserére van szüksége az adókerülés, az adócsalás elkerülése érdekében szankciókra van szükség azok azokkal szemben, akik 55 milliárd eurót elcsaltak az állami kasszából. Tudom, hogy az Európai Bizottság már ö, októberben tett javaslatot gondolja-e, hogy az Európai Parlamentben képes leszünk ezzel előre haladni. A második kérdésem ahhoz kötődik, hogy szükséges az, hogy a hamri pillére egészítsük a banki uniót. Úgy gondolom, hogy további késedelem nélkül az irányelvet és a rendeletet meg kellene hozni a nem teljesítő hitelekkel kapcsolatban. A parlamentben, a bizottságban megvan a konszenzus, viszont a tanácsban ez kétséges. Harmadik kérdésem. Az Európai Bizottság támogatta a görög 2019-es költségvetést. Itt van egy jelentés, amelyben leírják, hogy lassanként javul a görög gazdaság, és a 2019-es célokat is el tudják érni. Tényleg gondolja-e azt, hogy lehetséges lesz az, hogy az ütemtervet tarva, tartva az első visszafizetés 2019 első negyedévében megtörténjen ezt ön is bejelentette, és tényleg kivitelezhetőnek tartja -e ezt. Köszönöm szépen a kérdését. Lehet, hogy nem értette minden kérdését. Az első kérdése az adóhatóságok közötti információcserére vonatkozik. Szerintem itt elég nagy előrelépés történt már ezen mandátum során, már ami az információcserét illeti. A csalás elleni küzdelem, a profitált helyezéssel szembeni küzdelem, a bizottság továbbra is elkötelezett ezen a területen, vannak javaslatok, amelyek eh, relevánsak ebben a kontextusban, és ezekről mi mindig eh, beszélünk. A definitív eh, áfa rendszer, a CCBT, a, és másfajta adóformák mindenképpen arra törekszünk, hogy a nagy multik is megfelelően adózzanak, és megpróbálunk intenzíven foglalkozni ezzel. Aztán az Edisre vonatkozó kérdés. Lassú az előrelépés, 2015-ös jogotási javaslatról van szó. Túl nagy előrelépés nem történt a tanács részéről. Decemberben több előrelépést várunk a euró csúcs találkozón, illetve a csúcs találkozón, hiszen beszélni fognak ezekről a kérdésekről, a bankunióról, a backstopról, az idisről, és meglátjuk azt, hogy mit tudunk előrelépni. Ahogy elmondtam a bevezetőmben, mi nagyon szeretnénk, hogyha itt előrelépés lenne. A parlamenti részen is várjuk az ekon jelentését az idis tehát kicsi lassú volt a, a társjogalkotók munkája itt, de mindenképpen napira nem tartjuk ezt a kérdést, és remélhetőleg decemberben nagyobb lesz az előlépés. Görögország 2019-es költségvetése. Azt látjuk, hogy jó úton haladnak a dolgok, 3,5%-os, a GDP 3,5%-ának megfelelő többletet tudnak elérni, tehát van fiskális tér, nem vezették be a nyugdíjcsökkentést, mi nyitottak vagyunk a megközel, erre megközelítésre, a hitelezőkkel is beszélni kell, hiszen Görögország kitartott a program mellett, a strukturális reformok pedig előfeltételét jelentik az adósságkezelésnek, és köszönöm Barbara Kappel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, szeretnék olyan területre kitérni, amiről már röviden beszélt, a kriptovaluták kérdése, illetve ezek hatása a pénzügyi stabilitásra hiszen ezek egyre fontosabb szerepet kezdenek játszani. Azt mondta, hogy a következő hónapokban az Európai Bizottság egy szabályozói feltérképezést fog végezni. A helyzet jelenleg az, hogy nem egyértelmű az, hogy a jelenlegi nemzeti, illetve európai definíciók a pénzügyi eszközök esetében a kriptovalutákra átruházhatóak -e, ezek lefedik-e a kriptovalutákat, és a jelenlegi szabályozói kellett lefedie ezeket a valutákat. A világbanknak vannak már konkrétabb definíciói. Ezek a javaslatok, ezek a definíciók majd megjelennek-e az önök decemberi javaslatában is. A második, illetve még két kérdés van, amiről szeretnék kérdezni. A kriptovalutákhoz kötődően a volatilitás kérdése az elmúlt tíz hónapban a piac tőkésítésre vonatkozóan volt egyfajta mínusz, 800 milliárd dollár és 120 milliárd volt látható, tehát láthatjuk, hogy a kriptovaluta mennyire ingatag, a befektetőknek nagy anonimitást biztosít ez a kriptovaluta, és az ötödik pénzmosás ellenes szabályozásban csak nagyjából tudtuk ezt figyelembe venni, hogy fog tehát az átláthatóság és ez a fajta volatilitás megjelenni az önök szabályozói felterképezésében. Uh, Köszönöm szépen a kérdéseket, több aspektust is felvetett. Először is, ami a szabályozási feltérképezést illeti, valóban folyamatban van ez a gyakorlat, ez az eljárás, és a következő hónapban várjuk a szabályozó hatóságoktól a pontos választ. A célunk az, hogy megnézzük, hogy a jelenlegi Európai Uniós jogszabályokat hogyan tudjuk illetve tudjuk-e alkalmazni, szükség van-e pontosan testre szabott jogszabályokra, például a kriptovaluták tekintetében, illetve hogy különbséget tegyünk a kriptovaluták, illetve az ICO eh, esetében. Itt eh, a különböző ICO-k esettel különböző szabályozást követelhetnek meg. Ami a volatilitást illeti, sajnos a kriptoeszközöknek ez egyik jellemvonása, ezért az Európai Bizottság kérésére az Európai Felügyelő Hatóság a figyelmeztetéseket frissítette, itt már februárban lépések történtek, és körvonalazták a kockázati tényezőket ezen eszközökre vonatkozóan, például a magas szintű volatilitást, illetve a garancia hiányát. Itt a kereslet kínálat dinamikájáról van szó, úgyhogy egy nagyon is spekulatív beruházási formáról van szó, megvan annak a veszélye, hogy ez a befektetés, ez a beruházás vesztes. Ami pedig a pénzmosást illeti már az ötödik pénzmosási irányelvben vannak olyan rendelkezések, amelyek a kriptovaluta valutákra vonatkozik, és az e, ezen a területen tevékenykedők munkája is a pénzmosási irányelv hatája alá tartozik. Köszönöm. Thank you. I now give the floor. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Gunnar Ökmárnak és elnézést kell kérnem Dombrovskis alelnök úrtól, hiszen most a plenárisra kell szaladnom, úgyhogy átadom a levezető elnök szerepét Fervans Pereznek. Thank you very much, and thanks to you, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy nagyon rövid kérdést szeretnék megfogalmazni ez pedig a következő. Nagyjából tető alá hoztuk a bank, bankcsomag tárgyalásait, eszmecseréit. Beszéltünk a határértékekről, a százalékokról, illetve a tanács és a parlament vélemény különbségeiről. It will be good to hear. Nagyon jó lenne, hogyha reagálna a következőre. Nagyon felpörgött időket élünk a jogalkotási dossziékat illetően. Ön hogyan látja a kockázatcsökkentést a bankágazatban? Ön szerint milyen az általános helyzet? Hiszen a különböző javaslatok között bizony nagy a szakadék. A mostani eredmény valóban jobb helyzetet hoz létre, mint eddig. Gondolok itt a télekre, ami benne van a BRD-ben, aztán a tőkekövetelmények, az alárendelt hitelek szintje. Nos, azt szeretném tehát, hogy a, a kockázatcsökkentés kapcsán egy általános képet fessem. Válasz, köszönöm szépen, Gunár. Tisztelt kollégák, ami a kockázat csökkentés terén elért eredményeket illeti, nos valóban óriási előrelépés történt ezen a területen az elmúlt esztendőkben. A bankunióra vonatkozó tegnapi jelentés, amely a nem teljesítő hitelekre vonatkozott, ugyanezt az eredményt mutatja. Az NLP-k, az NPL-ek 1,2 százalékponttal csökkentek, tehát körülbelül most 3 százalékponton állnak. A bankok nagyobb mértékű likviditással rendelkeznek, illetve tőkepufferekkel, tehát úgy gondoljuk, hogy valóban a kockázat csökkentés területén előrelépés történt, és ez a kockázat megosztásra vonatkozó intézkedéseket is lehetővé teszi. Például az egységes szanálási alap kapcsolatos backstopra gondolok, illetve az Edisre. Ami pedig a bank csomaggal kapcsolatos megállapodást illeti, üdvözöljük az itt történt előrelépéseket, és hangsúlyozzuk, hogy gyorsan le kell zárni ezt a dossziét, mert vannak olyan standardok, amelyeknek azonnal életbe kell lépniük a következő év elején, hiszen ez nemzetközi kötelezettségvállalásunk. Úgyhogy nagyon fontos, hogy gyorsan tető alá hozzuk ezeket a követke- követelményeket, és alkalmazni tudjuk őket. It's time for risk sharing, huh? Köszönet a kockázat megosztásnak, Olaf Dixon. Fru Just nu pågår förhandlingarna om för... Köszönöm szépen, elnök asszony. Folynak a tárgyalások a határon átnyúló átutalások, kifizetések eh, témájában, illetve a valuta átváltási eh, díjak tekintetében. Dombrovski szúr, mit tesz az Európai Bizottság gyakorlatban annak érdekében, hogy egy fogyasztóbarát megállapodás megszülessen még a mandátum vége előtt? Hogyha a dinamikus valutaváltás káoszát tovább engedjük, akkor a fogyasztók számára ez mindig drágább lesz. A fogyasztóknak esélyt kell adni arra, hogy a dinamikus és a nem dinamikus átváltás árait, díjait összehasonlítsák. Dombrovskis úr, éppen ezért kérdésem, miért csak két javaslatot nyújtottak be, miközben eredetileg a saját cselekvési tervükben pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan rengeteg ilyen javaslat szerepelt a listában. Ezek a javaslatok 2018 végére kellettek, kellett volna, hogy benyújtások kerüljenek. Várhatunk még továbbiakat? Amennyire tudom, egy pán európai rendszer van szükség az elektronikus igazon, azonosításra, hiszen ez az egyetlen, ami az új rendszer bevezetését lehetővé teszi. Egy ilyenfajta rendszerre vonatkozó javaslat benyújtását mikorra várhatjuk? Köszönöm. Köszönöm ezeket a kérdéseket először is. Lássuk a határon átnyúló kifizetéseket, átutalások tekintetében a bizottság szeretné, hogyha még a mandátumunk során megszületne ez a döntés, ebben próbáljuk a társjogalkotókat a saját eszközeinkkel segíteni. Mi azt javasoljuk, hogy a belföldi díjakat terjesszék ki a határon átnyúló euróban érkező tranzakciókra is. Az igazi problémát az jelenti, hogy nincs meglévő, létező infrastruktúra, amely lehetővé tenné, hogy költséghatékony módon ezt véghez vigyük. Euróban ez működik, éppen ezért a megtakarításokat az euróban történő tranzakciók esetében, ha, ha például zlotyit utal valaki Bulgáriába, akkor nincsen kész, már meglévő infrastruktúra, akkor a bank vagy nem nyújt ilyen szolgáltatást, vagy veszít rajta. Ezért vannak aggodalmaink kapcsán. Szeretnénk az euró szerepét megerősíteni, és hát bizony gyakorlati szempontból ennek úgy tűnik, hogy vannak akadályai, hogy a tanácsban ez ügyben megállapodás szülesen. Ez az a nagy kérdés, ami felmerül bennünk ezzel kapcsolatban. Szerintünk fontos ez a fogyasztók számára, ezért törekszünk erre. A közvetlen valuta átváltás kapcsán az átláthatóság követelményét már most is belefoglaltuk a szabályokba, de hát a díjakat maximalizáljuk egész addig, amíg ezek a terminálok nem állnak működésbe, annak azzal egyetértek én is, hogy a fogyasztóknak tudniuk kell összehasonlítani az átváltási díjakat. Ez valóban egyelőre problémás, ezért is nyújtottuk be ezt a javaslatot, amely kapcsán még nem tudjuk, hogy mi lesz a legjobb eh, megoldás. A fogyasztói finanszírozás vagy ha eh, kereskedelmi eh, finanszírozás cselekvési terv kapcsán. Nos, szakértői csoportok már létrejöttek, amelyek vizsgálják a lehetőségeket annak érdekében, hogy a, ezek a lehetőségek minél több európai polgár számára elérhetővé váljanak. A digitális ö, személyazonosítás egy további ö, veszélyforrásnak vagy kockázatnak tekinthető, sokak által legalábbis ennek tekintett persze nagyon nehéz és problémás lesz a digitális szolgáltatások terén eh, javulást terén, hogyha ez ügyben nem teszünk semmit. Köszönjük! Ezzel a struktúrált párbeszéd végéhez értünk. Köszönetet kell mondanunk önnek, Tudjuk, hogy még nagyon sok a tennivaló a mandátum végén, most egy kicsit áttekintettük, hogy mi a tennivalónk nekünk, önöknek, az Európai Bizottság következő összetételében is eh, örököl majd önöktől bőven munkát. A következő bizottsági ülésünk a Költségvetési Bizottsággal együttesen tartott ülés eh, december 3-án 74 órakor kezdjük el a munkát. És a következő eszmecsere önnel, egy másik formátumban kerül majd megrendezésre. December 10-én Moszkovici úrral párban érkeznek. Még egyszer köszönjük a kora reggeli eszmecserét, ami szerintem nagyon sok témát érintett, és nagyon pragmatikus volt. Köszönöm.